Cari colleghi! Tisztelt kollégák! E con grande piacere. Tisztelt kollégák! Nagy örömmel üdvözlöm itt a körünkben a mai plenáris ülésem a Német Szövetségi Köztársaság elnökét. Tisztelt elnök úr! Szeretném önnek megköszönni, hogy ellátogatott ide. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a második látogatása Németországon kívül, a Párizsi látogatása után éppen Strasbourgra esett az Európai Parlamentre. Március 19-én választották meg, csupán három héttel ezelőtt, az, hogy ma itt van, az is megmutatja azt, hogy ön elkötelezettje az Európai Uniónak. Ön egy olyan Európát szeretne, ahol a szabadság garantált, ahol a béke, az igazságosság és a gazdagság uralkodik. Bátor, hogy ön ezt kimeri mondani, és bátor, hogy ide jön az Európai Parlament tagjai közé, hogy ezt elmondja. Jelenlét elnök úr, arra is emlékeztet minket, hogy az ön hazája is elkötelezettje az Európai Uniónak. Ez az elkötelezettség ma még inkább látható, hiszen van ma az Európai Uniónak egy olyan tagja, amely szeretne kilépni az EU-ból. Ez egy nehéz pillanata az EU-nak. Hasonlóan nehéz pillanatokat már megértünk a múltban, is, megértünk a múltban is. Feladatunk az, hogy megtaláljuk a helyes válaszokat ezekre a problémákra. Tisztelt elnök úr! Én ma nem ezeket a helyes válaszokat kérem számon önön, hanem azt szeretném, hogy működjön együtt a parlamenttel a közös jövőnk során. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ellátogatott ide, most önné a szó. Tisztelt elnök úr, kedves Antonio, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági elnök úr, és kedves Jean-Claude, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon nagy öröm és tisztesség számomra, hogy megjelentem.